a felügyelőnök azt mondja, this is the beginning of a beautiful friendship. Köszönöm szépen. Euh, monsieur, monsieur Lang, et c'est sur cette note d'humour que nous terminerons. Köszönöm szépen, Langen úr. Köszönjük, hogy ilyen humorist, vicces módon emlékeztetett bennünket a filmre, és befejeztük a vitát, holnap szavazunk erről, és rátérünk a következő napi rendi pont taglalására amely szóbeli kérdés Európa ellátása a ritka földfém készletek biztosításáról. Kalaszul. Köszönöm. Kedves kollégák, biztos úr! A ritka földfémek jó néhány területen roppant fontosak, főként a környezetbarát technológiák terén, hogy csak egy példát hozzak. Az európai ipar majdnem teljes mértékben Kínától függ a ritka földfémek ellátása terén, amely egyébként a ritka földfém kitermelésének 97%-át adja, és egyébként is a földön található ritka földfém készletek 37%-a Kínában található. Nagyon fontos ez a bizonyos típusú végtermékek eh, és eh, ötvözetek készítése szempontjából, tehát a technológiai fejlődésünknek könnyen gátját szabhatja. Ritka földfémek, ez a nevük. Για την ανασύσταση μιας βιώσιμης γραμμής παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μια... 10-15 évbe telik, hogy eh, egy kitermelést beindítsanak bárhol is, tehát a közeljövőben ez komoly nehézséget okozhat majd Európa és világ többi része számára, mivel Kína gyakorlatilag monopólhelyzetet élvez a ritka földfém kitermelés terén, és exportját, eh, ritka földfém exportját csökkenteni, korlátozni kívánja, miközben ezzel párhuzamosan a világpiacon nő, folyamatosan nő a kereslet. 2000 2011 első felében 35%-kal kívánják csökkenteni a kitermelést, illetve az exportot. Ez valószínűleg csak tovább súlyosbodik ez a helyzet a jövőben. Mi lesz ennek a következménye az elkövetkezendő 6 hónapban? Nos, komoly következményekkel számolhatunk, hogyha 2000 a további évekre előre tekintve akár 40 ezer tonna maximális kitermeléssel is számolhatunk. Hogyan kívánja az Európai Bizottság biztosítani azt, hogy a ritka földfémek ellátása eh, terén nem fog hiány szenvedni Európa? Köszönöm. A második eh, eh, szerzőjének a szóbeli kérdésnek, Ek asszony. Néha felmerül bennem a kérdés, hogy megfelelően reagálunk erre a kihívásra. A nyers anyagpolitika a szabadkereskedelemre kell, hogy épüljön, fentartható um, nyersanyaggazdálkodást, innovációt és a megfelelő hozzáférést kell garantálni. Az elfogadhatatlan, hogy adófizetők pénzéből halmozzunk fel nyersanyagokat. Európa egyre inkább függ egyre kevesebb nyersanyagtól, és az alternatív források terén a kutatásban lemaradásban vagyunk, de fe, ezeket felhalmozni, készleteket felhalmozni szerintem nem célra vezető. Mire van szükség tehát? Egy nyersanyag stratégiára, amely a ritka földfémekre is kiterjed, kereskedelem, kutatás, innováció és az infrastruktúra fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a belső forrásainkat tovább fejlesztjük, illetve az uniós um, nyers anyag felhasználást kell um, optimalizálni. Természeti erőforrásokban gazdag Európa, és közel uh, áll a, a származási uh, régiókhoz Európa fenntartható nyersanyagpolitikát igenis folytathat. Az innovációt, a kutatást kell ösztönözni, hogy alternatív megoldásokat találjunk, hogy ne legyenek túl drágák ezek a nyersanyagok az európai cégek számára. A fejlett és fejlődő országok egyaránt hozzá kell, hogy férjenek ezekhez a ritka alapanyagokhoz, az Aid for Trade mechanizmushoz kell nyúlnunk. Az európai innovációs fellépés és a kereskedelmi korlátok lebontása kell, hogy szerepet játszon itt. És arra van szükség, hogy az Európai Bizottság javaslatokkal álljon elő a nyersanyagok és ritka földfények terén. Várjuk a javaslatokat, úgy tűnik hiába. Köszönjük Ek asszony, a harmadik szerzője a szóveli kérdésnek, Szimanszki úr két percben. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, fontos kérdés lesz ez a versenyképesség szempontjából, ugyanis, hogyha a ritka földfémekhez nem férhenünk hozzá, akkor ez kihatással lesz az európai e, iparra. Nem szabad elhanyagolnunk ezt a kérdést, ki kell használnunk a saját forrásainkat, alapanyagainkat, elhanyagoltuk ezt a területet, kereskedelem politikai mechanizmusokkal tudjuk elkerülni a tisztességes szabad kereskedelem torzulását. meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy olyan tudjuk újra feldolgozni és újra hasznosítani ezeket a e, ritka földfémeket. Az Európai Bizottság nyersanyag politikával kapcsolatos e, közleményére utalva e, értékelte-e Kína ez irányú politikáját az Európai Bizottság, és milyen szerepet szán, vagy kíván szánni az újrahasznosítás, újrafeldolgozásnak kereskedelmi politikai céljainkat hogyan kívánja a jelenlegi helyzethez igazítani, és megvizsgálta-e a hatását és a költség vonzatait ennek köszönöm. Megadom a biztos úrnak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan tudják, február 1-én a bizottság elfogadta azt a stratégiát, amely az Európai Unió nyersanyagpolitikájára vonatkozik. Ez a stratégia három pilléren nyugszik. Egyrészt a nyersanyagok külföldi beszerzésé az egyik pillér. Európa épp úgy, mint más területekkel együttműködik, azért, hogy a nyersanyagokhoz hozzájusson, és az Orosz Föderációval vagy pedig jövő nyáron dél-amerikai államokkal fogok tárgyalni azért, hogy a latin-amerikai országoktól is biztosítsam a nyersanyagbeszerzést. A második pillérben a fenntarthatóság szempontja áll az egész unión belül, és olyan normákat alkalmazunk, amelyeket még Potocsnik biztos alatt fogadtak el, és amelyek lehetővé teszik a környezetbarát gazdálkodást. A harmadik pillér pedig az újrafeldolgozással, illetve a nyersanyag takarékos gazdálkodással foglalkozik. Az innováció politikája persze nagyon fontos szerepet játszik ezen a, a területen. A e, megújítási partnerség, az Innovation Partnership fontos szerepet játszik az életciklus kialakításában, illetve az nyersanyagok helyettesítésében. Az új közleményben pedig e, kitérünk e, a ritka földfém készletekre, hiszen Kínában találhatóak a ritka földfém készletek nagy része az egész világon, és ezért különböző különböző eszközökre van szükség, amelyekkel fel, amelyekkel élhetünk, együtt kell működni a vto val de bilaterális kapcsolatainkat is ki kell használnunk Kínával azért, hogy e témában, tehát a ritka földféme készletek kérdésében előre jussunk. 2009 óta új ritka földfém leleteket is találtak, és az elemzések, a nyersanyag leletek elemzései nagyon fontos szerepet játszanak majd. A bizottság Bilaterálisan többször felvetette a kínai kormányjal ezt a kérdést. Politikailag és technikailag is 2010 óta létezik egy munkacsoport, Európai Uniót, Kína munkacsoport, amely a ritka földfém és más nyersanyagok ellátásával foglalkozik a stratégiai partnerség keretén belül. Feladatunk a stratégiai partnerségen belül az, hogy aktív nyersanyagpolitikát folytassunk, és a fontos nyersanyagokhoz való hozzáférést biztosítsuk. Egyik példája az együttműködésnek a bilaterális együttműködés, amely az Afrikai Unió és az Európai Unió között jött létre, és 2013 még tart. Oroszországról és Dél-Amerikáról már beszéltem. A bizottságban Támogatjuk a nyersanyag lelőhelyek feltárását. Gondolok a ProMine projektre 2009-2011. De gondolok az recyclingra is. Nagy környezetvédelmi kihívás előtt állunk, hiszen hatalmas nyersanyag forra, nyersanyag igénye van a különböző termékeknek, éppen ezért az idevágó jogszabályokat Például a hulladékra vonatkozó jogszabályokat is hatékonyan kell alkalmazni. Támogatni kell a kutatást, az innovációt és a recyclingot, illetve a helyettesítés elvét is. A hetedik keretprogram különböző projektekre tér ki a szubstitúció, tehát a ritka földfémek eh, helyettesítésére koncentrál. Nak ezek a projektek. Fontos, hogy a nyersanyagoknál partneri kapcsolatokat építsünk ki, és konkrét eredmények várhatók a területen az elkövetkező hónapokban. Elmélyített együttműködést folytatunk az Egyesült Államokkal is, és a Japánnal való együttműködés lehetőségét is vizsgálattárgyává tesszük. A fontos nyersanyagok és így a ritka földfémek problémáját továbbra is nyomon követjük, hiszen célunk az, hogy a vállalatok, a vállalkozások minden eh, feladatát el tudják látni, és nyersanyagokhoz tudjanak jutni, de természetesen meg kell fontolnunk, hogy eh, a ritka földfémek eh, készletezési rendszerét érdemese felállítani, vagy nem. Nyit, kíváncsiak vagyunk a parlament javaslataira, és igyekszünk a rendszerünk versenyképességét növelni. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakciók nevében először is Rübig úr szólal fel a néppárt nevében két percben. A Tisztelt elnök asszony, kedves Tajáni biztos úr, Köszönöm szépen a kezdeményezésüket. Úgy gondolom, hogy a nyersanyag az ipar jövőjének alapját képezi, ezért nagyon fontos, hogy ne csak a kereskedelem politikában, gondoskodjunk arról, hogy bilaterális, azaz kétoldalú egyezményeket kössünk Kínával és sok más országgal, amelyek például a befektetéseket érintik, mivel itt hosszú távú szerződések köthetőek, amelyek lehetővé teszik a befektetések védelmét, így például a bányászat területén is. A hosszú távú szerződések tehát biztosítják azt, hogy az új bányák esetében előrelépés történhessen. Meg tudjuk vizsgálni a VTO esetében mi a helyzet a dohai forduló jövőjével kapcsolatosan, illetve a következő tárgyalási fordulóval kapcsolatosan. Szingapurban sikerült már egy megfelelő intézkedés csomagot létrehozni, ezt kellene előmozdítani talán párhuzamosan a jelenlegi dohai tárgyalási fordulóval. Meg kell vizsgálnunk, hogy Kínában például az ipar milyen áron dolgozza fel a nyersanyagokat, az európai ipar esetében mennyivel magasabbak a költségek, úgy gondolom, ez egy lehetséges magyarázat volna. Itt nem csak a ritka földfémekről van szó, hanem például a magnezitről is. Ez a tűzálló termékek egyik legfontosabb alapanyaga. Ezek nélkül elképzelhetetlen olyan nyersanyagok előállítása, mint a cement, az üveg vagy az acél fontolóra kell vennünk azt, hogy milyen anyagokkal helyesíthetnénk ezeken a nyersanyagokat, és talán egy külön erre irányuló kutatási programot kellene létrehoznunk. Emellett üdvözlöm Hédegár biztosasszony ötletét, hogy egy széndiokszid lábnyom alapú adót vessünk ki, amelynek segítségével így tehát meg lehet adóztatni nagyobb mértékben azokat a termékeket, amelyeket nagy távolságokon keresztül utaztatnak. Úszkog asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos úrnak. És úgy gondolom ez a vita megmutatja, hogy mennyire fontos, hogy egy nyersanyag stratégiát dolgozunk ki, amely hosszú távú célokat tűz ki maga elé. A ritka földfémek olyan fémek, amelyeket esetében sokszor azt látjuk, hogy ezek gazdasági értelemben nem voltak érdekesek, és olyan területeken termelték ki őket, ahol az gazdaságos volt, környezetvédelmi és munkavédelmi konfliktusok is kialakultak ennek révén. Az Európai Uniónak nagyon erősen sikra kell szállnia most a kutatás és az innováció területén, valamint sokat kell tennie a nyersanyag hatékonyságért és az újrafeldolgozásért. Az újrafeldolgozás azt jelenti, hogy intelligens, egyszerű eljárásokat dolgozunk ki a nyersanyagok begyűjtésére, és olyan tervezésre is szükség van a termékek esetében, amelyek lehetővé teszik például az elemek egyszerű eltávolítását a készülékből. Itt nagyon fontos, hogy más országokkal is együttműködjünk, és megszabaduljunk a gyarmati reflexeinktől. Rinaldi úr következik. Köszönöm. Elnök asszony, kedves kollégák! una serie di precisazioni. Primo... Szeretnénk további részleteket is hallani ez irányú terveiket, illetően a WTO-ban például pontosan mit teszünk. 2009-ben, amennyire én már tudom, magnézium ügyben eh, már a vt ban próbáltunk eh, beindítani egy eh, eljárást, nem tudom, hogy itt a földfémek ügyében teszünk-e ilyesmit, Amerika és Japán sorai mellett felsorakozunk-e? Másodszorban említette, hogy más lelőhelyekről, akár európai lelőhelyekről is meg kell próbálni beszerezni ezeket a ritka földfémeket, esetleg Grönland szóba jöhet? A recycling, újrafeldolgozás, újrahasznosítás terén pontosan milyen, mit tervezünk az urban mining nak milyen szerepet szánnak. Kutatás, a kutatás és fejlesztés terén konkrét javaslatokat tesz nekem majd a nyolcadik keretprogramon belül, illetve a készletezésre vonatkozóan lesznek-e közös uniós szabályok. Végezetül pedig utolsó kérdésem, ami Kínát illeti, a magas szintű gazdasági és kereskedelmi párbeszéd keretében foglalkozunk-e ritka földfém kérdésekkel két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Közép és rövid és hosszú középtávon a kínai forrásokból való ellátás probléma lehet, a stratégiai hátrányt nem látok Európában. Európának nem kell függőnek maradni. Hogyha szélsőségesen fogalmazhatunk, akkor voltak éppen ezzel eh, ked eh, nekünk szívességet tesznek, hiszen eh, rákényszerítenek arra, hogy leszokjunk erről a függőségről, a kínai nyersanyag függőségről. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem szabad, szabad, hogy itt most egy európai-kínai antagonizmust eh, lássunk, hiszen itt is együttműködési lehetőségek nyílnak meg. Ázsiában ne csak Kínára, hanem Japánra is koncentráljunk. Japán az elmúlt évben eh, a ritka földfémekhez való hozzáférésben sokkal ö, negatívabb helyzetben volt, mint Európa, de Japán gyorsabban és energikusabban válaszolt. Egy milliárd dollárt használ a japán kormány az újrahasznosításra, illetve a kutatás fejlesztésre. Mennyit használunk mi a hetedik keretprogramban? Persze, persze, hogy szükségünk van kereskedelmi politikára saját forrásokat is kell találnunk, ha vannak ilyen források, de politikánk, stratégiai iránymutatása az innováció kell, hogy legyen. A technológiai vezetőszerep és a nyersanyag hatékonyság. Kötelező nyersanyag hatékonysági célokat kellene előírni, és konkrét ritka földfém recycling célkitűzésekre van szükség. A bizottság közleményében a zeld ritka földfém recycling kérdése nem is jelentkezik. Nem holnap utáni probléma ez, hanem azonnali probléma a cégeink már most kell, hogy végrehajtsák ezt. A BASF-et említem, és sok mást is megemlíthetem. De fontos szerepet játszik a szubstitúció, a helyettesítés. Még Kína, ez a ritka földfém nagyhatalom is elkezdi uh, szubstituálni ritka földfémeket, hiszen tudják, hogy bármekkora ritka földfém készleteken ülnek is egy idő után ezek kifotnak. Ragadjuk meg a helyzetben rejlő lehetőséget, és ne csak panaszkodjunk, hogy nincsen kezünkben a lehetőség. Köszönöm szépen Bütikófer úr, és most pedig Ziorbo úrnak adom hogy Egy percben a szót. Tessék, parancsoljon materiałów ziem rzadkich mają decydujący... Elnök asszony! A nyersanyagok és a ritka földfémek nagyon fontosak a gazdaság számára. Ha azt mondom, hogy nagyon fontosak, úgy gondolom, hogy nagyon fontosak, az iparág, bizonyos iparágok számára elengedhetetlen fontossággal bírnak. Ezek az elemek, a ritka földfémeket fel kell használni, sajnos ez az ágokat az égbe viszi, legalábbis megnöveli. De úgy áll a dolog, hogy négy ezer tonnát használunk fel évente, de a jövőben ez a számadat növekedni fog. Kína valódi monopóliummal rendelkezik a ritka földfémek területén. És Kína már bejelentette, hogy 50%-kal csökkenteni akarják a kivitelt. Sok cég amely ezen az területen tevékenykedik, ráadásul kínai cég maga is. Ők pedig nem tesznek mást, mint megakadályozzák a kivitelt. Ez a monopólium pedig hatalmas probléma számunkra, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk. Köszönöm szépen a következő felszóló Solc úr egy percben. Elnök asszony, biztos úr, múlt ősszel az Európai Parlament üdvözölte hogy az Európai Unió állam és kormányfői a madridi csúcson elismerték az államok azon jogát, hogy saját maguk rendelkezzenek a nyersanyagaik felett. Itt utaltak kifejezetten a fenntarthatóság kritériumaira. Ez a csúcs, ezen a csúcson Latin Amerika országai vettek részt, de ugyanez igaz Kínára is. A ritka földfémek kitermelése Kínában többször környezetvédelmi problémákhoz vezethet, ez nem mehet így tovább. Nagyon fontos egy nemzetközi egyeztetés. Kínának technológia transferre van szükség annak érdekében, hogy környezetbarát módon tudja kitermelni ezeket a ritka földfémeket. Emellett Kínának fel kell Érdeke az is, hogy feldolgozza ezeket a ritka földfémeket, mivel nem csak szállítója akar lenni ennek a nyersanyagnak. A bizottságnak éppen ezért látnia kell azt, hogy a partnerség nagyon fontos a modern nyersanyagpolitika kialakításában. Emellett elő kell mozdítani az újrahasznosítást és meg kell találni a megoldást arra, hogy ezeket a ritka földfémeket hogyan lehet helyettesíteni milyen anyagokkal, hiszen ezek a ritka földfémek nagyon túl ritkák ahhoz, hogy egyszerűen csak elpazaroljuk őket. Kaspári úr a következő másfél percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Biztos úr, ma Ön bejelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy a bizottság az elkövetkezendő hónapokban mit szeretne tenni a nyersanyag ellátás terén. Az én problémám az, hogy a bizottság 2007-ben is bejelentést tett, és elkészített egy nyersanyag stratégiát. A most hallható bejelentések, az elmúlt hetekben hallott bejelentések nagyon hasonlóak az akkori állításokhoz, de nekem az a benyomásom, hogy azóta sajnos nagyon kevés dolog történt főként akkor, hogyha arról van szó, hogy hogyan tudjuk az érdekeinket érvényesíteni. Az a benyomásom, hogy a világ sok más állama nagyon offenzív módon képviseli érdekeit. Egy gyarmati reflexet emlegettek itt néhányan. Én is látom ezt a gyarmati reflexet, de nem az Európai Unió tagállamai esetében, hanem Kína esetében, hogyha Szemügyre vesszük például, hogy Kína hogyan bánik a nyersanyag kérdéssel, illetve a ritka földfémek témájával konkrétan. Monopól helyzete van Kínának ebben a tekintetben, és más országok hátrányos helyzetűek vele szemben. Felteszem a kérdést, biztos úr, ki a felelős azért, hogy történjen valami? Ez az ön főigazgatósága, a kereskedelmi főigazgatóság, Degücht biztos úr, a többi biztos, ki a fő felelősség? Mik a konkrét lépések? És hogyan tudjuk mérni azt, hogy az európai intézkedéseit átültetik-e a gyakorlatba. Nagyon hálás lennék, hogyha reagálna erre a kérdésre, hiszen tudjuk, a kínaiak továbbra is tevékenyek, export korlátozásokkal, exportvámokkal operálnak, amelyek hatalmas nehézségek elé állítják a vállalatainkat. Felteszem a kérdést, a bizottság összeállította esetleg egy listát mindazon termékekről, amelyek esetében a kínaiaknak versenyelőnyük van az export korlátozások miatt tervezi a bizottság, hogy dömping ellenes intézkedéseket foganatosít? Nagyon örülnék, hogyha reagálna ezekre a kérdésekre. Köszönöm Kaspari úr, Tikeu asszony egy percben. Köszönöm elnök asszony. Biztos úr, és folytatja franciául. A mobiltelefonok előállításához például elengedhetetlenek a ritka földvémek, a szélturbinák, a hibrid autók mind-mind függnek a ritka földfémektől. Így tehát mondhatjuk nyugodt szívvel, hogy kulcsfontosságúak a megújuló energiaforrások szempontjából is a ritka földfémek. Azonban a piacuk nem túl nyitott, nem túl átlátható, ezért oly fontos, hogy sose felejtsük el, hogy a ritka földfémek 97%-át jelenleg Kínában bányásszák. A kereslet egyre nő, ahogy a gazdasági fellendülés beindul. Egy lehetőség az újrahasznosítás, az újrafelhasználás, azonban ennek hatékonyságát nem mindig tudjuk garantálni, ezért a helyettesítés módszeréhez is kell nyúlnunk. Én kérem ezért az Európai Bizottságot, hogy kövesse figyelemmel ezt a kérdést. Görensz úr. de plus du caractère Köszönöm. Ismét bebizonyosodik, hogy korlátozott az uh, nyersanyag uh, készletünk, importra szorulunk, és a kitermelésben pedig monopólium helyzetben van Kína. A nehézségnek két, szem, két oldala van. Egyrészt fontos, hogy ne lehessen minket ehm, ezzel zsarolni, a G20-ak keretén belül például sokat tehetünk ezért. Másrészt a Lisszaboni stratégia, illetve a 2020-as stratégia keretében csökkenthetjük a függőségünket. Emellett hatékony újrahasznosításra van szükség, illetve a kutatással és fejlesztéssel pótanyagokat, helyettesítő anyagokat találhatunk az uniónak, ezért valamit tennie kell az ügyben, hogy segítsük a többi országot a kitermelésben. Következik Riera Madurel. Köszönöm, képviselő elnök asszony, Biztos úr, az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy ritka földfém eh, ellátását biztosítsa. Kína kezében van a világ termelésének 97%-a, és az exportkvóták csökkentése eh, történik, azért a G20-ak napi rendjén egy kulcsfontosságú kérdésként kell ezt tárgyalni. Az unió gazdaságának eh, jövője függ ettől. Más országokban is vannak lelőhelyek, készletek, ezekkel az országokkal kell együttműködni, és segíteni kell a kitermelés fejlesztését, illetve a kutatás fejlesztés segíthet, hogyha alternatív helyettesítő anyagokat találunk, arról nem beszélve, hogy a ritka földfémek kitermelését hatékonyabbá kell tenni, és a felhasznált ritka földfémek újrahasznosítását elősegíteni az egyszer már felhasznált anyagok újrahasznosítása részben megoldást jelenthet. Örülök annak, hogy eh, Tajani úr is a, a tárgyalásokon, különböző folyó tárgyalásokon felvetette ezt a kérdést. Kérem, hogy tájékoztasson bennünket a dolgok alakulására. Köszönöm, most megkezdjük a spontán felszólalások sorát, és Kelly képviselő kap szót. Eh, I'm very concerned. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon aggasztók azok a szempontok, amelyeket itt hallottam a parlamentben az elmúlt hetekben. Ma a ritka földfém készletekről néhány héttel ezelőtt arról, hogy a cukorgyárakat lezárták, most pedig cukorhiány van. Úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió megtegye mindent az ipar támogatása érdekében. Üdvözöljük a biztos elkötelezettségét, üdvözöljük azt, hogy az innovációt fontosnak tartja és keresi a szubstitúció helyettesítés lehetőségét, fontos az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás. Néhány héttel ezelőtt eh, egy új technológia um, workshopon vettem részt Brüsszelben, amely a tengerfenék hasznosításával foglalkozott. Jó, hogyha a biztos elutazik Kínába vagy Brazíliába, ez fontos, de hogyha nem elég, az, nem elég erős a gazdaságunk, irrelevánsak leszünk politikailag. Köszönöm, Kelly úr, Balszitis képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, a nyersanyagok kérdése szorosan összefügg az Európai Unió gazdasági fejlődésének kérdésével. Üdvözlöm az Európai Bizottság stratégiáját e területen. De ne, ne csak a nyersanyaghoz való hozzáférés kérdésére koncentráljunk, nem. Arra van szükség, hogy egy olyan Európai Unióban éljünk, amely, egy hat, amely hatékonyabb módon használja fel a nyersanyagokat. Az újrahasznosítás kulcs szerepet játszik itt. Nagyon fontos, hogy megfelelő beruházások áramoljanak erre a területre is. És így csökkenthetjük függőségünket a ritka elemek, a ritka anyagok importjától. Ezzel növelhetjük a versenyképességünket, és az Európa 2020-as stratégiát is szolgálhatjuk. Köszönöm szépen. Esta discussão sobre as dificuldades de acesso a matérias primas como as... Köszönöm szépen, a, mondja Ferreira képviselő, a nyersanyagoktól való függőség kérdését látni kell a világgazdaság jelenlegi állapotának kontextusában kell látni. Válság pénzügyi válságnak indult bár, de sokkal nagyobb, globálisabb válság tanúi vagyunk. Ennek a válságnak az az oka, hogy a gazdasági növekedés, amely a kapitalizmus alapja, ellentmond az anyaföld elvárásainak és igényeinek. A növekedésnek határai vannak. A kapitalizmus rendszerkrízisbe került, hiszen a kapitalizmusban mindig mindent a még a több és még több elve alá rendelnek. Ez természetesen a nyersanyagokért való küzdelemet fokozza. Nem csoda tehát, hogy a pénzügyi válságot a fizetőeszköz vagy az árfolyamválság követte, és ez aggaszt minnyájunkat, erről vitálunk itt. Köszönöm szépen. Most angolul szólok hozzá. Amikor nagyanyám megszületett, akkor a két millió lakó egyik, földlakó egyik lakója volt. Amikor én születtem, akkor rajtam kívül még voltak 5 millióan, amikor pedig az unokám születik meg, akkor rajta kívül még lesznek 9 milliárdan a Földön. ember, somebody who... El kell gondolkodnunk azon, hogy mennyi, meddig tartanak a Föld nyersanyagai. Madame Curie ezelőtti munkásságért kapott, a radioaktív anyagok területén végzett kutatásaiért kapott Nobel-díjat. Nagyon fontos, hogy az ilyen kutatása, fiatal kutatók támogatása révén biztosítsuk a jövőnket. Köszönjük, Merkis asszony következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, a nyersanyagokat hozhatjuk külföldről, importálhatjuk azokat, de megtarthatjuk az EU határain belül, vagy akár saját magunk gyárthatunk ilyeneket. Nagyon jónak tartom az önök kezdeményezését egy új partnerség kialakítására, és a pótanyagok kialakítására is. A kollégák elmondták, meg kell tartanunk a nyersanyagokat itt Európán belül, és ez valóban így van. Fokoznunk kell a nyersanyagok gyűjtését, és olyan üzleti modelleket kell létrehoznunk, amelyek révén a ritka földfémek újrahasznosíthatók lesznek. Ezt a nagyobb hatékonyság révén érhetjük el. Még fontosabb azonban a következő. Ügyelnek-e majd arra, hogy ezek a ritka földfémek a legjobban hasznosuljanak, a leghasznosabb célra használják fel azokat, hiszen minél ritkábbak lesznek ezek a földfémek, annál fontosabb lesz szemügyre vennünk azt, hogy hol van a legnagyobb szükség rájuk. Annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy ne valamiféle McDonald's által gyártott játékszerbe kerüljenek ezek az anyagok, hanem például szélerőművekbe. Köszönöm szépen, Merkis asszony, Girek úr az utolsó felszólaló. gracze rynkowi ze względów konkurencyjnych nastawieni są na inwestycje o szybkim zwrocie. są to więc inwestycje w zakłady a, a piacon szereplők, a piaci szereplők gyors nyereséget akarnak elérni. Mi ebben a probléma? Nos az, hogy csak a nagy befektetők képesek arra, hogy itt részt vegyenek, és ők monopóliumokat határoznak meg, és feltételeket diktálnak. Mi történik? A fejlődés lelassul, mert a ritka földfémek, például a neódium nem áll rendelkezésünkre. Ez az elektronikai területen játszik fontos szerepet. Biztosítani kell, hogy valódi ellátás biztonsággal rendelkezzünk a ritka földfémek területén. Vannak más ritka nyersanyagok, például a katalizátorokba építik be ezeket, és ezek is nagyon fontos szerepet játszanak a lítium, és még sorolhatnám. Gyerek, nem, Gyerek úrnak köszönöm szépen, és most megadom a biztosnak az szót, már én is fáradok. Van, nem, Köszönöm, elnök asszony. Mindenki fáradt, jó magam is, természetesen későre jár. Tehát, először is hadd mondjak köszönetet az Európai Parlamentnek, képviselőinek, mert valóban az Európai Bizottságot erősítik, azzal, hogy napirendre tűzték ezt a fontos témát. A második Barózó Bizottság egészen dolgozik azon, hogy a ritka földfémek kényes kérdésére megoldást találjon, ahogy arra Scholz úr is helyesen utalt. A madridi csúcsot követően elkötelezetten, keményen dolgoztunk ezen a kérdésen, nem csak nagy szavak, hanem érdemi tettek is történtek. 14 olyan ritka földfém került fel a listára, amelynek beszerzése jelenleg problémás. Az Afrikai Unióval sikerült egy első előzetes megállapodást kötni. Ez hosszú hónapok munkája eredményeképpen született meg. olyan megállapodás ez, amelynek értelmében Afrika és Európa közösen próbál ezen a téren valamit tenni. Az Európai Unió igényeinek felmérése mellett keressük, kutatjuk az alternatív megoldásokat, az afrikai kitermelés, bányászat segítésével, az infrastruktúra, a transafrikai hálózatok fejlesztése is segíthet, amelyekkel összekötik a bányákat, és amelyek megerősítik a kitermelést. Az orosz Föderációval is napirendre tűztük a tárgyalások során ezt a témát, már másodszor érintettük ezt. Egy újabb konkrét eredmény volt ez a nyerságok terén is, illetve ott volt az Európai Bizottság által kiadott dokumentum, ez nem csak egy bejelentés vagy egy nyilatkozat, hanem egy konkrét dokumentum, amelyben egyértelmű stratégiát fektettünk le, amely, ahogy említettem, három pilléren alapul. Folytatjuk a megkezdett munkát, egy innovációs partnerség létrehozásáról döntöttünk, amely kapcsolódik, amely összekapcsolja a privát szférát az uniós intézményekkel annak érdekében, hogy a kutatás és fejlesztés terén előrelépjünk és mm, ösztönözzük a szubstitúciót, illetve az újrahasznosítást. Ezek megint nem csak szavak, hanem konkrét tettek, eredmények. A biztosok kollégiuma ezeket elfogadta, és a stratégiánk részét képezi. Le téma OMC naturalmente continueremo a A vto val kapcsolatban Nos, persze folytatjuk majd a megkezdett munkát annak érdekében, hogy a diplomáciai eszközeivel a diplomáciai eszközeivel e, találjunk megoldást, és a latin-amerikai e, látogatás, utazás sem csak egy egyszerű bejelentés, nem csak szó, hanem tett ez a fajta kereskedelem, diplomácia hozhat konkrét eredményeket, és természetesen rendszeresen tájékoztatom majd önöket az elért eredményekről. Ami pedig az unión belüli helyzetet illeti, Nos, európai lelőhelyekről is beszéltünk, itt gondolok Grönlandra, észak Európa egyes részeire. Itt meg kell vizsgálni, hogy a kitermelésük lehetséges-e, gazdaságos-e, megvalósítható-e. Az ilyen irányú kezdeményezéseket természetesen támogatjuk, majd a kísérleteket, a próbafúrásokat, egy vitára kerül majd, egy politikai vitára kerül majd sor jövő héten Brüsszelben ez ügyben, egy kiegészülve egy szakmai vitával, amely azt vizsgálja, hogy verin tengeren milyen ez irányú lehetőségek vannak. A svéd miniszter és az északi szakértők véleményét hallgatjuk meg majd, hogy környezetvédelmileg megfelelő-e és gazdaságilag fenntartható-e a tengeri kitermelés. Ami a WTO eljárást illeti, nos, én bízom benne, hogy hogy az nyersanyag politika terén jó a kilátások, azonban a kereskedelmi politika terén, de Hucht biztos úr is említette, hogy védi az uniós érdekeket, hogyha a bizottság dokumentumát tanulmányozzák az ötös bekezdés második pontjában. Például eh, Kaspari úr kedvéért mondom, aki erre vonatkozó kérdést tett fel, tehát ötös bekezdés második pontjában említjük az esetleges dömpingellenes intézkedések bevezetését, vagy más megfelelő kereskedelmi politikai eszközök életbe léptetését. Még egyszer mondom, a bizottság nyilatkozatának ötödik bekezdése második pontjában található ez. Holnap reggel szívesen megküldöm ezt Kaspari úrnak, aki úgy látom, hogy nem rendelkezik egy másolattal ebből. Teklucht um, úr kollégám um, tárcájához tartozik a WTO kérdés, de Mexikóval és Amerikával kilenc eh, eh, nyersanyagra vonatkozóan eh, eljárást kezdeményeztünk, a ritka földfémek nem tartoznak ugyan ezen kilenc nyersanyaghoz, de ezen megkezdett eljárás lassan zárul majd, lezárul majd, és ha ez megtörténik, akkor tovább tárgyaljuk majd a biztosokkal, biztos kollégáimmal a ritka földfémek terén szükséges kezdeményezéseket, és majd megvizsgáljuk, hogy mik a legjobb eszközök a ritka földfémek terén. Ami pedig a ritka földfémek újrahasznosítását illeti, és az erre vonatkozó kérdésre reagálok most, nem is tudom kitől érkezett, kiszegezte nekem ezt a kérdést, talán többen is. Nos, az újrahasznosítás terén direi che nella legislazione attuale si copre il 40%. A jelenlegi jogszabályok értelmében a 40%-os újrahasznosítási arány előírása él az Európai Unióban az elektronikus, elektronos berendezések, amelyek ritka földfémet tartalmaznak, ezek esetében nyilván nagyobb arányra kell törekedni, és valahogy segíteni kell az ilyen termékek újrahasznosítását, hogyha életciklusuk végéhez értek. Potocsnik úr foglalkozik majd ezzel a kérdéssel. Ami engem illet és az iparpolitikai fellépésünket illeti, a ritka földfémek és a nyerségok terén tovább kívánom folytatni a megkezdett munkát. Üres ígéretekkel nem mutatom önöket, de azt vállalhatom, hogy amit megígértem, ahhoz tartom magam. Parlamenttel szemben ehm, azt hiszem, hogy megérdemeltem, kiérdemeltem az önök bizalmát, tartom a szavam, és ezen a téren is további eredményeket eh, fogok elérni. A sarkamra állok, ha kell, még egyszer mondom, nem csak üres szavak, hanem konkrét tettek. Ezt várhatják tőlem önök, az európai cégek és az európai polgárok, mert ez az ellátás biztosításának egy kényes kérdése. Köszönöm szépen, köszönjük ezt az elkötelezettséget, ezzel lezárjuk a vitát. És most um, a biztosok helyet cserélnek.